Most áttérünk a szavazat magyarázatokra. A karasz jelentéssel kezdjük. Szót kap. No. Stres, Stresek úr kapja meg a szót. Señor Stresek, tiene la palabra? Stresek úr, megadom a szót önnek. Předsedající, pane předsedající. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, szeretném megmagyarázni, hogy miért szavaztam úgy, ahogyan szavaztam a Karasz jelentéssel kapcsolatban, a statisztikai adatok minősége témában. Nagyon jó a jelentés több tekintetben. Én viszont azért tartózkodtam, mert a az előadó véleményét nem osztom a tekintetben, hogy az Eurostatnak domináns szerepe kéne, hogy legyen. Olyan módon, hogy a nemzeti statisztikai hivataloknál be nem jelentett ellenőrző látogatásokat is végrehajthasson. Köszönöm. Köszönöm szépen. Stresek úr, Háran úr következik. Háran! Disculpe, señor presidente, no le oí con todo este, este, este ruido. Elnézést kérek, elnök úr, nem hallottam önt figyelme elkalandozott, uram. Elnézést. Ez most már újságírói klisévé vált, hogy a görög pénzügyi problémákról tragédia formájában beszéljenek. Ez egy szofoklészi tragédiára hasonlít. A hübris, a görög, német válságkezelése, úgy gondoljuk, hogy a piac korrigált. a katarzis azonban mesterséges mert ahelyett, hogy a természetes piaci korrekciót lehetővé tették volna, tehát, hogy a görög valuta a saját árfolyamát elérje a piacon, ehelyett regionális segélyeket, támogatást adtunk. És az európai ügynökségek, hatóságok csak késleltetik az elkerülhetetlent. Remélem, hogy tévedek, de elképzelhető, hogy a földközi térség más országaira is további évek stagnálása, illetve válsága várhat. Viszont indokolnunk kell a magunk létezését, az Európai Uniót. Ez a valódi célja az Uniónak, hogy foglalkoztassa a saját dolgozóit. Elnök, Kamál úr kapja meg a szót. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy amikor visszatekintünk a statisztikai adatok minőségére egyes tagállamok tekintetében, akkor nyilvánvaló hamisítások történtek. Nem tájékoztattak valós módon a nemzetgazdaságok helyzetéről, és valamennyien átlátjuk, hogy jóvá jobbá kell, hogy tegyük az adatokat, a minőségüket javítani kell a gazdasági helyzet tekintetében, viszont ez nem adhat európai beavatkozásra jogalapot, és az európai intézmények, az Európai Bizottság nem válik jogosultá a nemzeti költségvetésbe való betekintésre, még azelőtt, hogy a parlament elé kerülne a költségvetés. Tehát a válságot nem szabad erre felhasználni. Ennek örvén nem avatkozhat be az Európai Unió a gazdaság irányításába. Mondjuk le a tanulságokat, gyűjtsünk jobb anyag, anyagokat, statisztikákat, de azért tartsuk magunkat az előírásokhoz. Köszönöm. Számos el informe del señor Olenicek. Olenicek úr következik. Tiene la palabra en primer lugar el señor Kelam. De előtte Kelem úr kapja meg a szót. Gracias, presidente i supported the report about the a balti térség stratégiával kapcsolatban. Én módosításokat terjesztettem elő, és örülök neki, hogy egyeseket elfogadták ezek közül, de szerettem volna, hogyha helyenként explicitebben bekerülnek, és a 34-es pontban az Európai Bizottságot arra szólítjuk fel, hogy környezeti hatástanulmányt készítsen az infrastruktúra, illetve energiaprojektek kapcsán. És nem említjük meg, hogy az Európai Bizottság nem teljesítette a kötelezettségét az objektív és elfogulatlan adatokat szolgáltasson a Nord Stream beruházásról. Úgyhogy a balti térség valamennyi államait államát arra kérjük, hogy az ESPO egyezményhez csatlakozzon, és Oroszország ugyancsak kéne, hogy csatlakozzon. Köszönöm. Gyora Mazzoni. Mazzoni asszony következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr az állásfoglalásra irányuló indítványt én támogattam. Nagyon fontosnak tartom a balti térség államai is emellett szálltak sékra, és a nagy régió, a makrorégió kifejezés került be ebbe az anyagba. Ez nagyon hasznos politikai és stratégiai értelemben is. Itt lényeges tartalmi kérdésekről van szó. Egy operatív stratégiát kell kialakítani a régió egészére nézve. És ezzel a kezdeményezéssel megteremtjük a lehetőségét annak, hogy más nagy régiókat is létrehozhassunk másutt a tapasztalatokat figyelembe véve egyfajta kísérleti projektként, projektként tekintve ezt a folyamatot. Szeretnénk a kohéziós alapból egyéb régiókat is támogatni, tehát nagyon értékesnek tartom, érdekesnek ezt a kezdeményezést. Az Európai Bizottságot arra szólítanám fel, hogy a pénzügyi hátterét biztosítsa ennek a programnak amikor új forrásoknak a felhasználását irányozzuk elő, akkor ennek az ellenőrizhetőséget is biztosítani kell, és természetesen új források nélkül a nagy régiók nem léphetnek előre. Köszönöm. Morkelajte asszony kapja meg a szót. Ačiū, ponas pirmininkė. Balsavau už šitą dokumentą. Köszönöm szépen, elnök úr. Én megszavaztam ezt a dokumentumot, és örülök neki, hogy elfogadtuk. A balti tengerre vonatkozó stratégia témája, és a vonatkozó tagállami tevékenységek koordinációját irányozza elő a terület fejlesztése érdekében. Az anyagban számos tevékenység szerepel az egyik ezek között az ökológiai, természetvédelmi tevékenység, és örülök neki, hogy az én előterjesztett módosító indítványaim is bekerülhettek a szövegbe, amelyekben azt javasoltam, hogy értékeljük a várható hatásokat a környezeti infrastruktúra, illetve energetikai területen. Egyetértek, ahogy a stratégia alapján megerősödhet együttműködésünk a harmadik országokkal. Azt is örömmel nyugtázom, hogy a félidős értékelés felülvizsgálati lehetőséget is ad. Kratzos úr jelentése következik, és vágyra asszony kapja meg a szót. bet prezident kungs, bet es biju pieteikusies. Köszönöm szépen, elnök úr. Én még a balti stratégiához szerettem volna felszólalni, még szólhatok hozzá? Elnök úr. Kadrasz úr. Én még az előző témához szeretném megejteni felszólalásomat. Ahhoz jelentkeztem. Mondhatom? Mondja, mondja, persze. Tehát a balti tengeri stratégiával kapcsolatban sok fejlesztési lehetőséget rejt magában ez a térség, és ezt a stratégiát az EU már finanszírozza is. De olyan struktúrára lenne szükség, amely a stratégiát végrehajtja hosszú távon, koordináltabb módon, összetartóbb, koherensebb fejlesztési programokkal, az innováció, a kutatás, bevonásával és egy egységes szabadalomszabályozás segítségével. A tudomány csak így lehet ösztönözni, és a gazdasági fejlődés pedig nagyban függ a stratégia megvalósításának hatékonyságától. Sok projektet le kellett állítani, újra kéne éleszteni, sajnálatos módon több innovációs és infrastruktúrális projekt is elakadt, pedig ezeknek kellene a prioritást adni. Ezért támogattam ezt a szavazást igennel. Most pedig a Kraca szövegről szeretnék egyből mondani valamit. Aha, szóval mind a kettőhöz fel kívánt szólalni. Na jó, parancsoljon, folytassa akkor. A regionális politikáról. A kohéziós politika egyik célja, hogy a régiókon segítsünk, a munkanélküliséget ezekben a régiókban csökkentsük, és az elvándorlást korlátozzuk, megakadályozzuk. 5 millió körüli összeget adunk most erre a célra, de továbbra is óriási a különbségek, és a gazdasági válság ezeket tovább mélyítette. Több segítségre lenne szükség, és a munkahelyteremtést, az elvándorlás megakadályozását prioritásként kéne kezelni. Igazságosabban kéne ezeket a pénzeket elosztani. A regionális politikában is meg kell valósítani az igazságosságot, különösen azok, azon régiókra gondolok, amelyek komolyan, súlyosan elmaradnak az EU átlagtól gazdasági teljesítményük tekintetében konkrétabb, gyakorlatiasabb segítségnyújtásra lenne szükség a kis és középméretű vállalkozások innovációjának megtámogatására, és az elnök félbeszakítja. Hanan úr kíván szólni, parancsoljon! Con sus conocimientos de los clásicos griegos. presidente. A klasszikus görögöket idézte. Tisztelt elnök úr! Melyek a leggazdagabb európai országok? illetve az állampolgárok vagyonát tekintve melyek a leggazdagabbak. Az OECD alapok, illetve adatok alapján 2008-ban a legvirágzóbb országok az európai szabadkereskedelmi megállapodásban szereplő országok. A banki válság ide vagy oda, Svájc, illetve Izland aránytalanul sokat lenyelt ebből, de ennek ellenére 240 százaléka az Európai Unió GDP-ének, tehát több mint kétszer gazdagabbak ezek az országok. Mi lehet ennek az oka? Felvetem, hogy esetleg az EU kötött megállapodásnak köszönhetik ezt. Tehát részt vesznek a, a áruk, az emberek, a, a tőke és a, a szabadságjogok érvényesülésében, és ugyanakkor a határ őrizeti megállapodásban is részt vesznek, szabadon mozoghatnak, és a kereskedelmi, kereskedelmi előnyöket igénybe vehetik, de nem kell, hogy lenyeljék ennek a hátrányát. 7 millió svájci és 4 millió norvéghoz hasonlóan mi britek is szeretnénk igénybe venni ezeket a lehetőségeket. Mert az összes kontinenset áthálóztuk a tevékenységünkkel, nyilván mi is haszonnal eh, élhetnénk a lehetőségekkel. Kamal úr, a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Bármikor is a gazdaság és pénzügyi válságról beszélünk. Nagyon fontos az, hogy visszatekintünk és tanulunk a válságból. Ha megtanultuk a leckét, akkor az az, hogy nem volt megfelelő szabályzás az Egyesült Államokban, hogy eh, úgy árultak ingatlanokat, hogy nem volt megfelelő fedezete és olyan emberek is hitelt kaptak, akik nem voltak hitelképesek, nem tudták visszafizetni a hiteleiket, és az egész világon ez volt. Tehát igazából nincs értelme beindítani a pénznyomdát, mert a pénznek önmagában úgy nincsen értéke. És volt egy közgazdász, aki ezt előrejelezte, és azt mondta, hogy igenis a pénznek van értéke, és hogyha a pénz olcsó, akkor rossz befektetéseket tesznek az emberek, hitel buborék következik be, és összeomlik a piac. Ez volt a pénzügyi válság lényege, így kezdődött a pénzügyi válság. Köszönöm szépen, Kamal úr. Most akkor áttérünk a Kancsán jelentésre. Nikolás úr kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, igen tisztelt kolléganők és kollégák. A Kancsán jelentés az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szól. A fogyatékossággal élők még mindig diszkrimináció áldozatai az ENSZ megállapodás ellenére. A közlekedéshez való diszkriminációmentes hozzáférés alapfeltétele annak, hogy mindenki megfelelően részt vehessen a közlekedésben. És például a vakokat is diszkriminálják ebben a tekintetben. A fogyatékossággal élők jogainak erősítése sokkal lényegesebb, mint ahogy eddig foglalkoztak vele. Főleg a különleges képzésre vonatkozó dolgot üdvözlöm, tehát a személyzet képzését. Most Rojtová asszony kapszul. Köszönöm szépen. A Kancsán jelentésről szóló szavazás megmutatja, hogy a parlament a tanácstól eltérően prioritásokban gondos, gondolkodik, és pedig a fogyatékossággal élők jogai szeretné garantálni az autóbuszol utazók számára. Az utasok jogait pedig védenünk kell, azoknak a jogait, akik korlátozott mobilitásra rendelkeznek, vagy fogyatékossággal élnek. Tehát a 11-es cikk eh, törlését javasoltam, és legyen meg a lehetőség a cégeknek az, hogy segítséget nyújtsanak a beszálláshoz. Így a fogyatékossággal élők Európában önállóan tudnának utazni, ez életminőségüket is javítja. Ez a parlament álláspontja, remélem a tanács nem gyöngítheti. Köszönöm. Rojtova asszony, Harkin asszony kap szót. Elnök úr, támogattam a 15-ös módosítót, hiszen támogatom azt, hogy legyen kivétel városi, külvárosi, regionális tekintetben. Itt a kis és közép vállalatokra hárítják a terheket, főleg a kis vállalatokra, amelyek nagyon jellemzően foglalkoztatnak embereket ezen a tekinteten. És uh, itt uh, ez azt jelenti, hogy meg fognak szűnni bizonyos területen a tömegközlekedési jelentős lehetőségek, és itt főleg a vidéki közlekedésre gondolok, nem a városi vagy az elővárosi közlekedésre. Itt veszélyt észlelek, hogyha sikerül ezt a jogalkotási dokumentumot így ebben a formában elfogadásra juttatni nem szabadna a kis és középvállalatokat túlterhelni. Gondoljunk a jelenlegi helyzetre. Szerintem megfelelő kompromisszumot lehetne találnunk egy bizonyos időtartamra vonatkozóan. Köszönöm szépen, Harkin asszony. Most akkor áttérünk a Szerkszen jelentésre. Lávja úr kap szót. Elnök úr, tisztelt kollégák, szavaz, megszavaztam a sterk jelentést, és pedig az Európai Unió kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókról, hiszen a közlekedést úgy kell alakítanunk, hogy apartmenti hajózás is profitáljon abból nagyon komoly formalitások is vannak. Ehhez még hozzájárul az is, hogy nagyon csekély harmonizáció van bizonyos tekintetekben. Tehát a 2002-es irányelv átültetés nagyon eltérő lehet a különféle tagállamokban. Fontos, hogy legyenek iránymutatók ebben a tekintetben, és hogy ne legyen lehetséges a többféle értelmezés. Az új jogalkotás az adminisztrációt is könnyíteni, így az új technológiákat is erősebben figyelembe vehetjük. Remélem, hogy jó együttműködés alakul majd ki az érintettek között. Köszönöm. Köszönöm, akkor most áttérünk a GROS jelentésre, és megadom az első felszólalónak a szót, Antonoc úrnak. Köszönöm, elnök úr. A közlekedési ágazat nagyon sok al témát foglal magába. Itt most főleg a belső piac versenyképesség, a polgárok ellátottsága, mobilitása és a közúti közlekedés biztonsága foglalkoztat minket, az ügynökségek megerősítése ezeken a területeken, és a széndiokszid kibocsátás csökkentése. Az uniónak az a feladata, hogy átfogó közlekedési stratégiát alakítson ki, amely garantálja hatékonyságot és fenntarthatóságot. Ehhez megfelelő pénzügyi keretre van szükség, amely elég ezen célok elérésére. Grossúnak innen is szeretnék gratulálni az elvégzett kiváló munkához. Köszönjük! Muscadini asszony kap most szót. Nincs itt. Muszkarini asszony már kiment. Akkor Takkula úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Igen fontos, hogy kísérletet tegyünk a fenntartható fejlődés megvalósítására a közlekedési ágazatban is. Mert azt szeretnénk, hogy a közlekedésből származó károk folyamatosan csökkenjenek. A közlekedés persze csak kis része az egész belső piacnak, de a fenntartható jövőhöz egyértelműen hozzátartozik a fenntartható közlekedés. Ugyanazokat a szabályokat kell egész Európában alkalmazni, és az alkalmazással azonban bajok vannak, mert tagállamonként más szabályok alá esik a közlekedés számos alágazata. Amint önök is talán tudják, elvileg már most is mindenhol egyformán kéne alkalmazni a szabályokat, de ez nincs így. Ez a technológia innováció ö, támogatásával, a fejlesztési törekvések támogatásával is segíthető. Köszönöm. A liturgiai jelentéssel kapcsolatban Master úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta jelentősen megnövekedtek a petíciók, a petíciók száma megnövekedett. A polgárok egyre jobban élnek ezzel az eszközzel, tudják, egyre jobban tudják, hogy a parlamenthez fordulhatnak, különböző politikák megvalósulása, vagy éppen nem megvalósulása esetén. A statisztikák azt mutatják, hogy egyre több az ilyen kérés, különösen a környezetvédelem területén, az emberi alapjogok területén, azok alkalmazása, érvényesülése területén. A legutóbbi időszak megmutatta, hogy van mit javítani még a kommunikáción, a polgárokkal való EU kommunikáción, egyablakos ügyintézésre lenne szükség, hogy a petíciós jogával még több polgár élhessen. Egyetértek a jelentés szerzőjével, interaktív weboldal is segíthetné, szerintem is jól ezt a folyamatot, de el kéne dönteni, hogy mely eljárásokban mely intézmények a kompetensek. No, no, wait, wait! Még ehhez a jelentéshez szeretne hozzászólni? Rendben. Vájdere asszony következik először, aztán pedig ön. Vájdere asszony. Paldies, priekšsēdētāj 2009. gada Eiropas Parlament Lúgumrakszt komitejas... Köszönöm az Európai Parlament petíciós bizottságának 1924 indítványt kapott, és ebből igazából csak 26-ot fogadtak el. Ez azt jelenti, hogy az állampolgároknak nincsen megfelelő információja arról, hogy hogyan fordulhatnak a parlamenthez. Azt javasolnám, hogy a petíciós bizottság honlapján is legyenek változtatások, javítások, hiszen sokan nem tudják, hogy a Solvit online-t hogyan lehet használni. Így a polgárokat jobban informálhatnánk. Azokat is informálnunk kell, akiknek nincsen információs hozzá, internetes hozzáférésük. A petíciós bizottság feladata az, hogy tájékoztassa az állampolgárokat arról, hogy hogyan fordulhatnak az Európai Parlamenthez. A munkának pedig felelősebbnek kell válnia. Köszönöm. Most akkor átadom Sean Kellynek a szót. Köszönöm. Nagyon kedves elnök úr, köszönöm. A petíciós bizottság az Európai Unió e, egyik fontos fóruma, mert támogatást, együttérzést adhat olyan állampolgároknak, akik a hazai bürokráciával kerültek szembe. Viszont tovább kell fejleszteni a munkáját, egyrészt az üzenetét át kell adni az unió polgárai felé, gyorsítani kell az eljárást, harmadsorban a tagállamokat kötelezni kell, hogy hamarabb adjanak választ, mint jelenleg, mert hátráltatják az ügyek menetét, szándékosan késleltetik a választ, és szeretném az Európai Bizottság munkáját is megköszönni a tekintetben. Köszönöm. Thank you, Mr. Gelly. Mr. Gelly. Gelly úr, köszönöm. Legközelebb ne feledje el felvetetni magát a listára, mert nem iratkozott fel, ezért nem adtam meg a szót. Me a kulpa tanulok a dologból. Eh, eh, Akkor a Turunne jelentésre eh, lépünk most tovább. Ranceli asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A gazdasági válság keményen sújtotta a fiatal európaiakat. Tönkretette a szakmai reményeiket, és kiszolgáltatott helyzetbe hozta őket. A 25 év alattiak között 20% a munkanélküliség, ez 5,5 millió embert jelent, és kilátástalan a jövőjük a következő 10 évben. 80 millió új munkahelyre szeretnénk szert tenni a következő években, és ez pedig szakképzett munkaerőt is igényel. Az Európai Unió jövőjéről van szó, tehát fontos, hogy befektessünk az európai oktatásba. A dokumentumnak köszönhetően én hálásan veszek, fogadok minden olyan kezdeményezést, ami a fiatalok munkaerőpiaci helyzetét javítja. Takula úr következik. Arvoisa puhemies, on erittäin tärkeää, että nuorten... Köszönöm szépen a szót. A munkaerőpiachoz való hozzáférés elősegítése a fiatalok esetében nagyon fontos téma, és Turunen úr meg is felelt a kihívásnak, de a szövegben foglaltak még nem oldanak meg minden problémát. A tagállamokban kéne megváltoztatni a hozzáállást alapvetően. Tudjuk, hogy a munkanélküliség a fiatalok körében jelentősen megnövekedett az utóbbi időben az Európai Unióban, és ezt nem tűrhetjük. Ez nem mehet így tovább. Arra lenne szükség, hogy a tagállamok gyakorlati intézkedéseket foganatosítsanak a dolog ellen. Ezzel az ö, állásfoglalásunkkal ezt nem segítjük, valójában a piacot kéne lehetővé, képesíteni arra, hogy befogadja a fiatalokat. A fiataloknak nyilván még nincsen tapasztalata, és ezért meg kell találni azokat az utakat, csatornákat, folyosókat, amelyeken keresztül mégis hozzáférhetnek a munkaerőpiachoz, tehát a piacra kell őket felkészíteni. A jelentés nem szabad, hogy most adakta tegyük, hanem folyamatosan dolgoznunk kell azon, hogy ilyen intézkedések szülessenek. Mokunete asszony. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Az ifjúság körében talán, vagy hát megfigyelhető munkanélküliség, a 20%-os arány nagyon magas, és azért írtuk meg ezt a jelentést, hogy ezáltal is felhívjuk a tagállamok és a bizottság figyelmét a velem egykorúak súlyos helyzetére. Egyetértek azzal a gondolattal, ami a jelentésben is található, hogy az Erasmushoz hasonló programokat kell még jobban megerősítenünk, és egyetértek azzal is, hogy hangsúlyozza a szöveg az informális oktatás jelentőségét. A 2020-as stratégiában is szerepel, hogy a fiataloknak a munka, munkához való jutásának jogát például azáltal is lehetne segíteni, hogy ö, ilyen keveset fizető állásokat, de sokat ilyet teremtenénk. Ö, Litvániában már vannak erre irányuló pozitív törekvések. Köszönöm. Na, a Grüni jelentés következik. Rönce asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A rugalmasabb munkavégzési formákra szükség van, de általánosságban a munkavállalók szociális jogait nem sikerült megvédenünk. Úgyhogy a mi feladatunk itt a parlamentben, hogy a munkavállalók biztonságáról gondoskodjunk. Így tudunk magasabb szintre tovább lépni. És a jövő szempontjából is egy fontos célkitűzés ez. Az európai gazdaságot így tudjuk lendületbe hozni. A cél az, hogy az európai tagállamok beruházzanak a gazdaság fejlesztésébe, és egy magasabb szintű biztonságot tudjanak garantálni a munkavállalóknak, és mondjunk nemet a bizonytalan helyzetű munkavégzése elnök. Fernández úri jelentés, az utolsó jelentés következik. Perillo úr kapja meg a szót. Elnök úr, a mai szavazás a Ferrandes jelentésről érintette, hiszen az SSD frakció árnyék előadója voltam. A parlamentnek mindenképpen jelzést kell adni, hogyha a bizottság új irányelvet kér a biohulladék gazdálkodásról. Főleg eh, arra gondolok, ami a kötelező hulladék szelektálást illeti. A biohulladék jó gazdálkodása nagyon sokat eredményezhet, hiszen megújuló energiát kapunk, biogázokat kapunk, biometánt, a biohulladék segítségével elektromos áramot is termelhetünk. A bizottság közleménye viszont engem nyugtalanít, hiszen nagyon szkeptikus vagyok, hogy megfelelő-e jogalkotási kezdeményezésnek. Potocsnyik biztosnak küldtem egy bátorító levelet, remélem a bizottság elgondolkozik, és hogy nem sokára egy jogalkotási szöveget is eljutat hozzánk. Köszönöm szépen. Most ismét te asszony Köszönöm, elnök úr. A biohulladék problematikája nagyon jelentős, és Litvánia összes állampolgárát élinti, hiszen Litvániában más a hulladékgazdálkodás, mint a legtöbb tagállamban. Hiszen azt mondhatnánk, hogy a biohulladék 10 el használjuk csak fel megfelelő módon. Szeretnénk a hulladék mennyiségét is csökkenteni, egyrészt másodszorban pedig az európai társadalomból szeretnénk egy újrahasznosítási társadalmat létrehozni. Most néhány szó szólnék a biohulladékról és a komposztálásról. Úgy gondolom, hogy figyelembe kell vennünk a megfelelő helyzetet, hogy ne okozzunk több kárt ezen a területen. Fontos az, hogy pontos szabályokat fektessünk le, hogy mely biohulladék komposztálható. Úgy gondolom, hogy ezen kívül Európai Uniós szabályzásra van szükség. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólás rajta asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy a szavazatomat megmagyarázhatom a biohulladék gazdálkodásról szóló zöld könyvügyében. Úgy gondolom, hogy mielőtt jogalkotási javaslatok fogalmazódnának meg, az Európai Bizottság többet kéne, hogy tegyen az élelmiszer biztonság fokozása érdekében és a fejlődő ország helyzet, országok helyzetének a javításáért. A bizottság továbbá vizsgálja meg, hogy milyen hatásokkal jár a biohulladék gazdálkodás üzemanyag termelési eh, célra. Eh, tehát ezeket meg kell vizsgálni. Elnök, köszönöm. Felfüggesztem az ülést, három órakor folytatjuk.